Kezdődjék a második része az ülésnek. The second half of the meeting... Az ülés második része, Imko ülés, ahol persze szívesen látjuk a juri tagokat is. Ez a második témánk az online és más távértékesítése a termékeknek, és azonnal átadom a szót Szamár úrnak, hogy terjessze elő a javaslatot, illetve a hatástanulmányt az online és távértékesítés kapcsán. Thank you very much, Chair. Um... Köszönöm szépen. Elnök úr, már kis időszükében vagyunk, megpróbálok a lehető leggyorsabb lenni. Fontos tudni azt, hogy ez a digitális tartalmakra vonatkozó javaslattal, ez volt az első rész a digitális belső piaci stratégiának, problémákat azonosítottunk, most egyel foglalkozunk, az Európai Bizottság még számos más fellépést fog javasolni, amelyek kötődnek ehhez a javaslathoz. De itt megtaláltuk az egyik legnagyobb akadályt a digitális belső piacon, ez pedig eh, a szerződéses jog kérdései. Itt a megfelelésről van szó, vagy mit történik akkor, hogyha nem szállítják le a terméket, vagy hibásan szállítják le, illetve milyen olvaslati lehetőségek vannak. Ez kötődik ahhoz is, hogy különbözőek a, az, előírások ezen a területen a tagállamokban. Nem akarom őket untatni az adatokkal, ezeket elolvashatják, hogyha akarják. Alapvetően azt láthattuk, hogy csak viszonylagosan kis része a fogyasztóknak, 38%-a az EU állampolgároknak vásárol magabiztosan, határokon átnyúlóan, és a legnagyobb aggály az az, hogy mit történik akkor, hogyha cserélni kell, vagy javítani kell, mi lesz a visszatérítéssel, vagy mi lesz akkor, hogyha nem jól szállítják le a terméket. Amit szeretnénk ezzel a javaslattal, az az, hogy ha hozzáférnek a fogyasztók egy szélesebb körű termék, termékekhez, és a csökkennének az árak általánosságban pedig növekedne a fogyasztóvédelem. A cégek számára a különböző jogszabályi előírások akadályt jelentenek. Van 40 ban vannak olyan cégek, amelyek még nem nincsenek jelen online. Ugyanazokat a szabályokat szeretnénk, annak érdekében, hogy minden országban értékesíthessenek a digitális belső piacon. a az EU cégeknek azt mondja, hogy ha mindenhol ugyanaz a szabály lenne az EU-ban, akkor ők is online térjenek. Hát beszéljünk arról, hogy miről is van itt szó. Online és offline értékesítés szétosztása. Elmondtam a digitális eh, tartalommal kapcsolatos magyarázatomban, hogy az egyik múl, eh, eredménye múlt nyáron zajlott nyilvános konzultációnak az volt, hogy azt mondták, hogy ha harmonizáljuk eh, a digitális tartalmat következetesen egy online értékesítési rendtartással, akkor ez megoldás lesz, és ezt tettük. Ugyanebben a konzultációban azt mondták, hogy ha az online értékesítési szabályokat harmonizáljuk, akkor a személyes értékesítésben is legyünk nagyon következetesek, valóban ennek van értelme, de nem voltak meg az adataink a személyes értékesítési szabályokhoz, és mi jobb szabályozást szeretnénk, tehát a RIFIT programot már megterveztük, vagyis az adatgyűjtést az értékesítési irányelvvel kapcsolatosan előrehoztuk. Júliusban már megvolt az első adatsor, az a nyári szünet után pedig a többi adat is jön. Az elképzelésünk az volt, hogy ahogy megvannak az adatok, eh, akkor a jogszabályokatási javaslatba beépítjük az önök számára és a tanács számára, és így eh, egyértelműek lesznek a szabályok, miért jártunk el így, és miért nem vártunk. Azért, mert úgy gondoltuk, hogy jobb lesz a digitális dimenzióval kezdeni. Egyértelmű volt ennek a felismerése és a konzenzus, hogy a digitális tartalomra gyors megoldást kell találni, különben lemaradunk a vonatról. Önmagában a digitális tartalom csak egy kis rész, bár növekszik, a teljes online piactérből. Hogyha ezt a növekedési ösztönzőt el akarjuk érni, akkor nem lehet önmagában csak a digitális tartalmat kezelni. Ezért fontos a másik területen is harmonizálni. És a konzultációból múlt nyáron az egyeztetésekből a tagállamokkal és az érdekeltekkel kiderült, hogy gyakorlatilag minden kérdéssel foglalkoztunk, amelyek az online és offline értékesítésben közösek. És persze vannak specifikus kérdések az offline értékesítéssel, de azért a legtöbbel foglalkoztunk. A legtöbb kérdést azért kibányáztuk ebből a problémakörből. Vagyis stratégiai célként koherens szabályrendszert akartunk, és így jártunk el. Ami a javaslatot illeti, megpróbálom nagyon röviden elmondani. Három tartalmi része van ennek a javaslatnak. Most nem akarok részletesen belemenni a cikkekbe, esetleg később. Az első tartalmi vonal, hogy az értékesítési irányelvben és szabályozott kérdésekből indulunk ki a határokon átnyúló kereskedelemben, és következetes szabályozás biztosítva a digitális tartalommal kapcsolatosan a tehát a konformitási próbát először, másodszor az jó jóvatételi jogorvoslati lehetőséget és ezeknek a gyakorlatát vizsgálja. A legfontosabb téma a bizonyítás teher megfordítása hat hónapról két évre terjed ki az időszak. Ez a legnagyobb súlyú változás a fogyasztóvédelmi szempontból. A 28 ország 26-ban ez érvényesül. És a kereskedőt értesíteni kell, lett korábban, most már ez nem szükséges, és a fogyasztóvédelmi szabályok szerint a fogyasztónak joga van meghibásodás esetén eh, lezárni a szerződést, illetve rövidebb garanciaidőszakot meghatározni, valamint részletes szabályokat határoz meg, hogy a, a fogyasztó az elsőről a második hierarchia szintre emelkedjen a jogorvoslati eszközökben. Ez a második eh, tartalmi vonal. És az utolsó gondolatom a bevezetővel kapcsolatosan, a legutóbbi trend. Vagyis hogy a tartalomhoz ragaszkodunk a szabályzásra kapcsolatosan, és megpróbálunk a, a megfogalmazásainkban is közel maradni az értékesítési irányelvhez, és gyakran a parlamenti módosítókból merítettünk isletet vagy szöveget, az értékesítési joga kapcsolatos első olvasati vitából, vagy a bírósági ítéletekből vetünk át szöveget, hiszen ezek frissebbek, mint a 99-es irányelv. De a legjobb, leg, a valós problémákra kell összpontosítani. Ez elmozdulás az előző megközelítéshez képest egy irányelv, amelynek célja a teljes harmonizáció és a releváns problémákra összpontosít, mind a fogyasztó számára szeretnénk fokozott bizalmat elérni, a vállalkozások számára pedig, hogy egységes piacon, egységes szabályok alapján tudjanak értékesíteni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Akkor menjünk sorba az IMCO árnyékeladókon, és aztán a többiekkel. Pascal Arimont, the rapporteur, then Lucy Anderson, Aline Van Bosset, Kyle Callas, Dennis Young, Jong, Pascal Durand, Marco Zulu, Constance Le Grip, Evelyn Gephardt, Angel Jambuski, Cecilia Vikstrom, Yuri Mestalka, Joel Berg Bergeron. Um, some of those are not in the room, some of them are. Van, aki itt van, van, aki nincs. Ha valaki más is szeretne hozzászólni, akkor csak jelezze. Elsőként tehát Pászkál. Köszönöm, Viki. Először is bevezető szeretném elmondani, hogy ez a, ezzel a javaslattal kapcsolatban teljes harmonizációt szeretném, mert ez jó a fogyasztóknak, de jó azoknak is, akik kereskednek különböző termékekkel online. Valószínűleg nem én vagyok az egyetlen, aki a teljes harmonizációt támogatja, de nem vagyok, nem vagyok arról meggyőződve, hogy mindenkit meg tudunk arról győzni, hogy ez jó. Vannak olyanok, akik eh, nem, nincsenek erről meggyőződve, a tanácsban is vannak ilyen tagállamok. A hatás tanulmány célja az az, hogy érveket találjunk arra, hogy meggyőzzük ezeket az embereket. Ezért ez a mai meghallgatás is eh, része volt ennek a meggyőző munkának. Érveket kerestünk ahhoz, hogy ezt a eh, szöveget ebben a formában, vagy megváltozott formában sikerre vigyük. Ez a feladat, mert meg vagyok arról győződve, hogy ez jó lesz a kereskedelem és a fogyasztók számára is. Ennek megfelelően hat kérdésem van, amelyekre választ szeretnék, és talán amelyekkel meg lehetne győzni az eddig nem igazán meggyőzötteket is. Az első kérdés van már két irányelv, most ezekből négy lesz, és az irányelv mindig azt jelenti, hogy a tagállamoknak ezt végre kell hajtaniuk, de azt is jelenti, hogy ez nem, eh, eh, hogy, hogy ez tényleg harmonizálva lesz. A 99-es, illetve a 2001-es irányelvek, ezekre alapul az új javaslat, Lehet, hogy ezekből egy irányelvet lehetne csinálni, vagy a két régebbi irányelvet lehetne egyszerűsíteni. Második dolog, amely engem foglalkoztat, és talán lehet, hogy ez egy problémás pont, a jelenlegi megosztás az online és offline vásárlás között jelenleg van egy különbség, mégpedig az, hogy mások a feltek, akkor, amikor online vagy offline módon vásárolunk. A bizottság bejelentette azt, hogy a 99-es irány elvet a refit alá veszi. A kérdésem az az, hogy vannak itt már eredmények, mikor lesz ennek meg a végeredménye, és mit kívánnak majd tenni ez után az előterjesztett irányelvet szeretnék, vagy már meglévő irányelvet módosítani, vagy teljesen új irányelvet szeretnének, hogyan lehetne a legegyszerűbben eljárni. Harmadik megközelítés, vagy kérdés, ez uh, a hatástanulmányra vonatkozik az irányelv kapcsán. Itt az el, hogyha a teljes harmonizációt érünk el, 4 milliárdos lesz a forgalom, és 0,3%-os GDP növekedés lesz. A kérdésem az az, hogy van egy hasonló értékelés akkor, amikor az online és az offline kereskedelmet együttesen harmonizálnánk. Hogyha mindent harmonizálunk, akkor lehet, hogy még magasabb lehetne a növekedés. Negyedik pont, és itt rátérek a javaslat vitása pontjaihoz. Ez a hat évről két évre változtatja a bizonyítási teher megfordítását, ez jó a fogyasztónak, de nem annyira a kereskedőknek. A kereskedőket megkérdezték erről, egyetértenek -e ezzel, és fontos azt, hogy meg lehessen győzni, hogyha a kereskedőket és a tagállamokat is, és, és rátérek a két éves garanciára is, ami a javaslatban áll. Itt mindent harmonizálnak. Vannak olyan országok, ahol hosszabb határidők vannak. Itt igazából csökkentik a fogyasztóvédelmet, például az Egyesült Királyságban, és egy kicsit kényes partnerről van szó. Az ő esetükben főként manapság, Írországban és Finnországban is hasonló a helyzet. Itt a garancia időt tehát csökkentenék. Belgiumban és Franciaországban az a helyzet, hogy a 99-es szabály értelmében akkor lehet hosszabb, hogyha egy, így rejtett hibáról van szó. Mi, tehát, hogy a kérdésem az az, hogy akkor is lehet -e használni a két éves határidőt majd, garanciát. A hat hónapról kettő évre történő növelés. Ez azt jelent, ez, ezzel rá tudják-e venni a tagállamokat, ahol hosszabb garancia volt, hogy ezt elfogadják. Tehát, hogyha a 6-ról 2-re csökkentik a bizonyítás terhét, viszont 2-re csökkentik a garanciadőt, akkor ezzel meg lehet győzni a tagállamokat. Gondolom, hogy a tárgyalások ezt vezérel nagyon nehezek lesznek. Utolsó pontom a két éves garancia. Ez vonatkozik-e a használt tárgyakra is? 13 tagállamban egy éves garancia van a használt tárgyakra. Ez is két év növekedne. Tehát, hogyha valamit veszek például egy autót online, akkor itt egy helyet két év lenne a garancia. Beszéltek -e ezzel a szektorral a tagállamokban, és az offline kereskedelem tekintetében is ez a két éves határidő lenne érvényben, tehát ez egyről kettőre emelnék el a határidőt. Thank you. Köszönjük, Lucy Anderson. Köszönöm szépen. Több néppárti kollega által felvetett aggodalmat osztom bár a szocialista és demokrata frakció kicsi másként nézi ezt az egész kérdést. Az Európai Bizottság célját mi is osztjuk, szeretnénk is, hogy jobban működjön a belső piac, és a kis cégek és a fogyasztók jogait jobban védjük, növekedést generáljunk. De nem feltétlenül dolgunk az, hogy mondjuk a multicégek jogait növeljük, az egyszerű fogyasztókkal szemben. Meg kell találnunk azt az egyensúlyt, ami mindenkit véd. Éppen ezért a teljes harmonizációval kapcsolatban fenntartásaink vannak a néppárti kollega által említett okok miatt. Nem szeretünk ugyanis azt, hogy összességében a fogyasztói jogok csökkenjenek vagy sérüljenek. Sokkal jobban oda kell erre figyelni, éppen ezért egy parlamenti kérdést is benyújtottam az Európai Bizottsághoz ezen kérdések egy részével kapcsolatban. Vannak kérdéseim azzal kapcsolatban, hogy miért ennyire szelektív például a javulás a kis cégek, kis és középvállalkozások vagy fogyasztókkal kapcsolatos hatástanulmány hol van? hiszen a kötelmi joggal, a szerződések jogával kapcsolatban pont az az egyik baj, hogy a cégek úgy érzik, hogy egyes tagállamokban nehézítik a dolgokat. A technikai mellékletből az derült ki, hogy nagyon kevés céget vontak be a hatástanulmányba. Ha tényleg a jobb jogszabályalkotásról beszélünk, akkor úgy is kell tennünk. A hatástanulmány nem győz meg bennünket arról, hogy nem romlik majd a helyzet a fogyasztók vagy a kis vállalkozások szempontjában. Tovább lépve. Miért eh, dönt egyik mellett, másik mellett nem? az elállási jog, hogyha nem megfelelőek a termékek, hibások a termékek, ez nálunk jól működik. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy ehelyett repair or replace kötelezettséget kell bevezetni, tehát hogy vagy javítsák ki, vagy adjanak helyette másikat ez, ez az igazi világban igazából úgy működik, hogy az embereknek mindenre nincs ideig, hogy várjanak, hogy jaj, meg lehet-e javítani, vagy sem, ha nem, akkor visszaküldjük újra egész addig, amíg nem derül, hogy nem lehet, és akkor majd kicserélik. Hat éves korlátozás nagyon fontos, korábban is említésre került. Ez igazából úgy érezzük, hogy nagyon fontos garancia. Meg kell győzni egyes tagállamokat a tanácsban? Hát legyen úgy. A maximális harmonizációs megközelítés úgy tűnik, hogy nem fog működni. A nemzeti jogba foglalt jogorvoslat tekintetében a teljes harmonizáció mm, nem érezzük, hogy hogyan működhetne. Nálunk a Kamló adja meg a megfelelő jogorvoslatot. Nyilván ez tagállamról tagállamra változik. A jogorvoslat terén lesz-e bármiféle bármiféle rugalmasság. Az, hogy a bizonyítás terhét áttolnák a másik félre, ez nagyon jó hangzik, de például mennyire fontos a gyakorlatban az, hogy a, a másik fele terheli a bizonyítás terhe. Például lehet válogatni hogyha, hogyha a fogyasztói szervezeteket megkérdeznénk, hogy melyik szerintük a jobb, az elállás joga, vagy e, a bizonyítás terhének a, az áthelyezése, hát azt hiszem, hogy ez világos. A jobb jogszabályalkotás pontosan ide tartozik sokkal több bizonyítékra van szükség azzal kapcsolatban, hogy miért akarunk jogszabályt alkotni, és ha igen, akkor miért pont így. Az euróbarométer nem feltétlenül segít ez ügyben, szerintünk ez nem megy elég mélyre. A nem megfelelés, vagy apró hiba miatti szerződés felbontás sor kapcsolatban, ez megint csak jól hangzik, de lehet, hogy van, aki inkább mást választana. Megint nagy kérdés az, hogy ha az emberbe sétál egy boltba, akkor egyszerűen nagyobb jogokat élvez, mindjárt befejezem, Viki. Hogy magyarázzuk meg az embereknek, hogyha bemegy a boltba, akkor egyszerűen több jog, nagyobb védelmet élvez, mint hogyha online vásárol? ezzel hogyan fogjuk alapvetően az online vásárlást ösztönözni. A, nem szeretnénk, hogy a kötelmi jog alapvető jogokat, által alapvető jogok sérülnének, törvényes jogok. Alapvetően nem ellenezzük ezt a javaslatot, szerintünk lehet kompromisszumokkal ezt javítani de a harmonizációnak mindig javítani, nem rontania kell a helyzeten. Good points on both the EPP and... Elnézést, az EPP és az SND eh, nagyon fontos érveket sorakoztat fel, de ezért a többiek is hagy beszéljenek. Emlékeztetném önöket, kedves kollégák, hogy ebben a szakbizottságban parlamenti szinten használjuk eh, a hatástanulmányokat, ennek a bajnokai vagyunk, ezért már az elődöm a elnöklete alatt is ez volt a gyakorlat, hogyha nem tartjuk elégségesnek a bizottsági hatástanulmányt, akkor mi kérünk hatástanulmányt és részletesebb vizsgálatot. Az előadó nagyon érdekes kérdéseket vet fel, vetett fel, minél hamarabb meg kell kezdenünk ennek a munkának a megrendelését. Annalén, köszönöm szépen, Viki. Először is szeretnék közvetet mondani a bizottságnak a magyarázataiért. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ez a javaslat valóban megvalósuljon, hiszen nagyon fontos az, hogy a fogyasztók bizalma növeljen, növekedjen, hiszen Belgiumban sem túl magas ez. Ez abból fakad, hogy nagyon különbözőek, ez a bizalmatlanság abból fakad, hogy nagyon különbözőek a szabályok a tagállamokban, a cégek számára, és ez néha kényelmetlen, hogy különböző nemzeti szerződéses jogokat kell figyelembe venniük, és ez plusz 4 milliárd euróba kerül Európa szerte a cégeknek. A javaslattal nagyobb lehet a bizonyosság, és szerintem nagyon fontos az, hogy a jogalkotás elvét tartsák szem előtt, tehát legyenek egyszerűbb szabályok. Három pontot szeretnék kiemelni. Az első a már meglévő szabályokkal való áramvonalasítása ennek a javaslatnak. Itt gondolok a Consumer Rights irányelvre, és akkor beszélsz irányelvre, meg kell vizsgálni azt, hogy a már meglévő szabályokat nem lehetne úgy módosítani, hogy azok megfelelőek legyenek, meg ilyen új javaslat. A kérdésem az Európai Bizottsághoz az, hogy eh, ez erre ügyeltek-e. Második pont, itt a garancia időszakról van szó, a bizonyítás terheiről. Nagyon fontos ügyelni arra, hogy egyensúlyt találjunk a fogyasztók eh, eh, és a kereskedelem között. A fogyasztó választhat a javítás, illetve a cserek között. A kérdésem az az, hogy miért választotta ezt az Európai Bizottság. Fennáll a veszély annak, hogy a fogyasztó egyszerűen csak cserét akar majd mindig. Nagyon fontos az is, hogy különböző kézzelfogható termékek vannak, gondolok itt a ruhákra, például a ruhák cseréje nem igazán kivitelezhető a cégek számára, például nem elképzett az, hogy valaki három év után akarjon egy pulóvert visszacserélni, mert az hibás. Egy olyan rendszerre kell gondolni, ahol főként a javítást helyeznék előtérbe, és csak utolsó mencsfelként lenne a csere. Az Európai Bizottság gondol -e arra, hogy bizonyos fajta határokat szabjon itt meg. Utolsó pontom, fontos szerintem azt, hogy mindkét javaslatnál, tehát az előző a digitális tartalomra vonatkozó javaslatnál és a jelenlegi javaslatnál ezeket csomagként kell kezelni. Köszönöm szépen. Thank you, Kai Kallas. Köszönöm szépen, Kai Kallas. Köszönöm szépen. A hatályjal kapcsolatosan mindannyian tudjuk, hogy a bizottság a digitális egységes piacra akart összpontosítani, de ha figyelembe veszük, hogy nem a nagy online cégeket akarjuk csak segíteni, akik határon átnyúlóan értékesítenek online, hanem a kisvállalkozásoknak is segíteni szeretnénk, akik nem feltétlenül határon túl értékesítenek. Lehet, hogy náluk hibrid értékesítés zajlik, vagyis mind online, mind pedig offline értékesítenek. Lucy Anderson is beszélt már erről a problémáról. Vagyis a probléma az, hogy két különböző szabályrendszer érvényesül online és offline. A refittel kapcsolatosan, amiről a bizottság beszélt, a kérdésem, ez eh, a gyakorlat hogyan használja majd fel az adatokat? Ha az derül ki végül, hogy eh, változásokra van szükség, akkor majd ezt a javaslatot fogják módosítani? A gyakorlatban ez hogyan működik? Tehát hogyan működik mindez, hogy legyen egy olyan javaslatunk, ami működik végső soron a garancia időszakkal kapcsolatosan a kollégáimmal szóltak. Bennem az a kérdés merült fel, hogy a materiális áruknak a hasznos élettartamát hogyan veszik figyelembe. Hiszen ha ma az árukra gondolunk, akkor tudjuk, hogy bizonyos idő után, mondjuk két év után már nem ugyanúgy használható, mint az elején, a közben halad a technológia. Ez a tartós fogyasztási eszközökre is vonatkozik vagy nem feltétlenül vonatkozik ez, mint egy hűtőszekrényre, de a kisebb tárgyaknál ezt nem tudom ugyanígy értelmezni. Tudom, hogy minden tagállamban más és mások a szabályok, de a konformitási időszak hiánya kiterjed két évre. Uh, six months, so, so um, why did the commission put more... Máshol ez hat hónap, Miért ezt hangsúlyozza inkább a bizottság, mint a garancia időszakot? És még egy dolog, ami a digitális tartalommal kapcsolatos dossziéban is felmerült, elnézést, hogy még egyszer rá kell kérdeznem, még mindig nem igazán értem. Hogyha az, az dolgok internetje és a, az intelligens eszközök világá felé haladunk, Beszélünk olyan digitális tartalomról, amit beépítettek a termékbe, például egy intelligens hűtőszekrénybe benne a szoftver. Hogyha a hűtőszekrény nem működik, a fogyasztó az üzlethez fordul, akitől vásárolta a hűtőszekrényt, és nem a szoftver forgalmazójához, bár lehet, hogy a szoftver nem működik. Úgyhogy ez azért annyira nem érthető számomra. Tudom, hogy sokszor kitért már a magyarázatában erre, de lehet, hogy még egyszer meg kellene ezt hallgatni, mert néhány szerény képviselő ezt nem érti, jó magam sem. Köszönöm, Julia. Köszönöm szépen. Először is egy kicsit meglepett, hogy fogyasztói szempontból lehet, hogy túl nagy a megkülönböztetés a hardware és a szoftver hibája között, de azért az annyira nem nehéz, hogy tudatában legyünk a különböző fogyasztói jogoknak, hogyha valamit online vagy offline vásárolunk meg. Engem ez a fajta következetesség egy kicsit aggaszt az érvelésben. Általános elvként úgy gondoljuk, hogy a teljes harmonizáció a fogyasztói jogban nem a meglévő normák csökkentéséhez kell, hogy vezessen. Az SND-beli kollégám is beszélt, beszélt erről. A digitális tartalomról szóló javaslatnál azt mondhatjuk, hogy ez új terület, lehet, hogy még nincsen anyagi jog ezzel kapcsolatosan, de itt egyértelmű, hogy bizonyos országokban, különösen a korlátozási időszak esetében ez a normák enyhítéséhez vezethet. Ez alapvető probléma. Nem túl ö, ö, nagy lejtőn indulunk-e itt el, amikor ö, egységesítjük a feltételeket online és offline, és a normák gyengülni fognak az offline világban is. Nyilván fontos a következetesség a szabályokban, úgyhogy nem győzött meg igazából ennek a javaslatnak a tartalma e tekintetben. Ezek alapvető problémák, amelyekre megoldást kell találnunk. Vajon egyetértünk ezzel a megközelítéssel, hogy különböző rezsimek érvényesüljenek online és offline esetekben? Először erre az alapkérdésre kell választ kapnunk, aztán utána rátérhetünk a részletekre. Evelyn Gebhardt. Köszönöm szépen. Sok mindent megismételhetnék, ami már elhangzott. Ezeket nem szeretném megismételni, csak két-három pontot szeretnék még kiemelni, amelyek nekem eléggé problémásnak tűnnek. Például az a megkülönböztetés az offline-online között, ez nem igazán érthető, és hogyha megnézem a kettes cikket, a definíció a távértékesítés kapcsán, akkor ezt én úgy olvasom, hogy bemegyek egy boltba, és azt látok, amit, amit szeretnék vásárolni, ott van egy komputer, amelyen keresztül bevásárolhatok, és ha bár ott van testben egy eladó, akkor is ez egy, akkor, akkor ez offline-nak minősül pont miatt, hogy ott van az eladó, de hogyha például a telefonommal az üzleten kívül teszem ezt, akkor már online értékesítés. Ez, ez eléggé érdekes, ezzel szerintem még dolgoznunk kell. Ez problematikus szerintem. Ami még problematikus, az az, hogy a legkisebb harmonizáció érdekében, ez a teljes harmonizáció érdekében, hogy amit itt két éves volt a legkisebb harmonizáció érdekében a, a, az időtartam, offline esetében ez maradt, online esetében pedig nem, ez is probléma. Ez nem elfogadható számunkra. Ugyanez vonatkozik a garancia határidőkre is, mint a különböző a, az elállás, vagy visszautasítás jogára is, a right to rejectre, ami Nagy-Britániában létezik. Vagy akár a garancia igények hierarchiája, ez is különböző a tagállamokban. Németországban létezik ez, Nagy-Britániában nem. Például egy nagy-britániai fogyasztótól miért kell elvenni egy jogot, amivel rendelkeztek a harmonizáció miatt? Ez nem igazán értem hallhattuk, hogy milyen határidők vannak, Finnországban 6, Belgiumban 3, például az én tollam esetében itt nem ugyanolyan a garancia, mint mondjuk egy mosógép esetében, hiszen más az élet, várható élet tartalmuk, tehát ezek olyan kérdések, amiről beszélni kell, és nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy mindent egy kalap alá veszünk. Ez nem azt jelenti, hogy a, hogy a, hogy a teljes harmonizációt csak akkor tudom elfogadni, hogy ez javítja a fogyasztóvédelmet, ami a garancia időtartamát illeti, vagy ami a rejtett kockázatot, a riszkessét illeti Franciaországban vagy Belgiumban, ezek a hagyományból fakadnak, ezeket nem lehet megkérdejelezni, vagy akár a garanciaigények hierarchiája, hogyha ezt meg kell szüntetni, ez sem lenne jó, illetve ki kell terjeszteni az offline kereskedelemre is ezeket az előírásokat. Ezek olyan kérdések, amelyeket nem lehet túlságosan könnyen megválaszolni, és eh, Mamon úr, én nem irigylem önt, mert nagyon nehéz lesz ez a munka, de el tudom, el tudom képzelni azt, hogy azok az országok, amelyeknek szélesebb körű jogaik vannak, azok nem hajlandóak lemondani erről, és nem is látom be, hogy miért kellene lemondaniuk erről. Ezért eh, a mi támogatásunkat eh, megkapja, hogyha teljes eh, harmonizációt akarja, akkor, hogyha a nagy igényeket is figyelembe veszi, vagy egy minimális harmonizáció lesz, de a jelenlegi javaslatban az én frakcióm ezt nem tudja majd elfogadni. Would anybody else like to speak? Szeretne még valaki hozzászólni? Akkor én tényleg csak nagyon röviden. a digitális belső piacon a kereskedelmet csak akkor tudjuk növelni, hogyha valóban növeljük a fogyasztók bizalmát. De nem fognak ebben bízni a fogyasztók csak akkor, hogyha tisztán látnak. Tehát egyetértek mindazokkal, akik azt mondják, hogy az online és az offline jogok nem különbözhetnek egymástól. A parlament is erről szervezott a saját kezdeményezés jelentésben. Egész egyszerűen nem lehet a kettő között különbség. Click and collect vagy buy and store, ez teljesen mindegy. A meglévő jogok elveszítése, például a hibás termékek visszaküldése, a hat év és két év kérdése szerintem is szembe megy mindazzal a munkával, amit a körforgásos gazdaságügyében végzünk. A termékek életciklusa teljesen más, mint ahogy mi ezt gondoljuk. A right to reject, tehát az elállás joga egyes tagállamokban már adott, hogy hogyha ettől eltérünk, az is nagyon megzavarhatja a fogyasztókat az adott tagállamban. Ugyanakkor azt is hallottuk, hogy a fogyasztók számára a legfontosabb, hogy nem őket terheli a, a bizonyítás terhe. A hatás tanulmány adatai egész egyszerűen nem meggyőzőek. Nem lehet az olyan bonyolult, hogy a legnagyobb kereskedő cégekhez fordulunk, mondjuk az okostelefonok vagy a mosógépek kereskedőjelzés. és megkérdezzük, hogy, hogy hányat kaptak vissza az első hónapban, az első hat hónapban, az első öt évben, és így tovább, és így tovább. hogyha mondjuk a, a, a boilert akarom ö, lecserélni a házamban, akkor nyilván azt várom, hogy ez két évnél tovább tart majd ki, és nyilvánvalóan, ha mégis később elromlik, akkor teljesen joggal várom, hogy ezt valaki megjavítsa. Tehát nagyon jó lenne tudni maguktól, a, a nagykereskedőktől, hogy pontosan milyen fajta panaszok a legjellemzőbbek. Hogyha ennek ára van, és ezt tovább hárítják majd a fogyasztókra, akkor ez nem segít majd. Senkinek sem lesz jó. Ezért szerintem alaposabban meg kellene vizsgálnunk, hogy ez a javaslat pontosan milyen kihatással lehet. Hogyha meg tudják ezt úgy fogalmazni, hogy a frakciók többsége ezt el tudja fogadni, akkor, akkor lehet, hogy ez sem annyira rossz megoldás. Jó, köszönöm, az Európai Bizottsághoz fordulok. Thank you, Chair. Um, I'll, I'll try again to first answer those points which several MEP... Köszönöm szépen. Akkor az kérdések, az általános kérdésekre reagálnék. Megpróbáljuk öt percben? I'll try. <laughs> Megpróbálom, mit mondhatnék. Először is online-offline. Már említettem, teljesen egyetértünk nem szeretnénk mi sem különböző szabályokat, nem akarjuk mi sem félrevezetni a fogyasztókat, nem akarjuk túlterhelni a cégeket sem. A rifittet a lehető legjobban előmozdítottuk. Júliusban lesznek meg az első adatok, a nyilvános konzultáció nem sokára elindul, még persze nem tudjuk ennek az eredményét, majd a, az eredmény alapján kell döntenünk. De vagy a jogalkotási folyamatba ezt becsatornázzuk, és módosítjuk a javaslatunkat. Az egyik az lehet, hogyha, hogy mondjuk minden eladásra vagy adásvételre kiterjesztenénk ezt. De nem, tényleg nem akarjuk tovább terhelni az európai cégeket, és nem akarjuk félrevezetni a fogyasztókat sem. Alapvetően ez a legfontosabb. Ez az első. A másik a fogyasztóvédelem közös céljai. Alaposan végig gondoltuk ezt, amikor benyújtottuk a javaslatot, de mik voltak a lehetőségeink? Alapvetően három. Vagy a tagállamok szintjén maradunk, tehát az adásvételre vonatkozó irányelv szintjén maradunk. A másik az, hogy az összes fogyasztóvédelemből e, szabából a legjobbat veszük ki, és meg közös utat e, választottuk, bizonyos területeken javítottunk, de nem minden téren. Többen is mondták, hogy a nemzeti vagy tagállami fogyasztóvédelmi szint ne csökkenjen, hiszen az EU-s fogyasztóvédelmi szintet jelentősen növeltük, de hát miért nem mentünk ennél tovább? Azért, mert hogyha minden nemzeti jogszabályból a legtöbbet mazsolázzuk ki, az lenne a legmagasabb fogyasztóvédelmi szint. Ez világos, de melyik kereskedődre tudnánk akkor, kereskedőtől tudnánk azt elvárni, hogy emellett is még folytassa a határon átnyúló értékesítést. Tehát a köztes utat választottuk, nagyobb kínálat, versenyképesebb eh, árak, eh, de a viszonylag magas szintű fogyasztóvédelem, ez a középút. Miért két év? Ez volt a másik kérdés. Hát alapvetően azért, mert először is a gyakorlatban már, már bebizonyította a működőképességet, ez a szabály a legtöbb tagállamban elég jól működik de emellett a fogyasztói adatok alapján azt láttuk, hogy a fogyasztók többsége a legtöbb termékre vonatkozóan ezt elfogadhatónak tekintette. Ezért választottuk mi is a két évet. Az elállás joga. Ezen is sokat gondolkodtunk. A javaslat mit is mond pontosan? Először is a javaslatban szerepel az, hogy a hierarchia egyes szintjéről a második szintjére lépni sokkal könnyebb, tehát a szerződéstől való elállást sokkal könnyebb most elérni a második. Kéthetes elállási eh, jog van a fogyasztó eh, védelmi irányelvben. Tehát a harmadik és a negyedik hétben eh, van az igazi különbség. A fogyasztók általában már pár napon belül visszaviszik a terméket, hogyha kiderül számukra, hogy ez hívás. Majdnem mindenki már ezt az első héten megteszi. Tehát a, a harmadik és a negyedik hét óriási különbséget ö, ö, illeti. A Common Law rendszer, az Egyesült Királyság rendszere, a viszkasi értelmében egy két éves időszakra meghosszabbított bizonyítás terhe megfordítás ugyanis az egészet értelmetlené teszi, hiszen a két év utáni hibákra vonatkozna mindez csak. Tehát csak akkor lenne ez érvényes, vagy releváns, amit gyakorlatban igen gyakran, igen ritkán, bocsánat, fordul elő. Tehát, ha ki több mint két év telik el, akkor kell csak bizonyítania a fogyasztónak, hogy már az elején is hibás volt a termék. A common law tort jogorvoslati lehetőségek fennmaradnak minden olyan országban, ahol van ilyen, mert ezt az irányelv nem harmonizálja. Most lássuk a konkrét kérdéseket miért nincsen egy irányelv kettő helyett, ennek több oka is van. Először is eredetileg egy irányelv volt, de kiderült az, hogy ez egy nagyon hosszú és nagyon bonyolult irányelv volt. Már csak a jogalkotás szempontjából is jobb volt ez, hogyha kettőre osztjuk fel, és ezen kívül a bonyolultsága miatt, amikor a digitális tartalom sajátosságairól volt szó, akkor egy plusz szabályra volt szükség. Ez nagyon hosszadalmas volt, bonyolult és nem gyakorlatias. Ez az első, a második az az, hogy a digitális tartalmakkal kapcsolatban van egy felülvizsgálati záradék, mert ez egy nagyon gyorsan fejlődő ágazat, és pontosan ezt nem akartuk tenni a sales esetében, mert ez nem annyira gyors, itt sokkal többet tapasztalatunk ezzel az irányelvvel, és ezt azt mondtuk, hogy ezt felosztjuk. Ez volt a, az oka ennek. Aztán Anderson asszony ön említette azt, hogy a hatástanulmány csak nagyon korlátozott interjúkat tartalmaz, hat KKV-t kérdeztük meg, igaza van, de nem ez volt az egyetlen adat, amit, amit megvizsgáltunk. Két ö, üzleti felmérést ö, készítettünk 20 ezer céget belefoglalva, volt egy EU szintű konzultációnk, volt egy ö, szakértő csoportunk, és még emellett in, mély interjúkat készítettünk bizonyos cégekkel, amelyeknek tapasztalata volt határokon nyúló kereskedelemben, de ez csak igazából hab volt a tortán az adat gyűjtés szempontjából. A Statutory Right alkalmazása ugyanez, ez mint a kereskedelemmel kapcsolatos irányelvben, mint kereskedő megvan a lehetőség arra, hogy a fogyasztót informálják arról, hogy lehetséges, hogy, hogy hibás a termék. Ebben a javaslatban tehát ezt kiszélesítettük, ez egy plusz fogyasztóvédelmet jelent, mert ez azt jelenti, hogy a fogyasztónak tudnia kell, és el kell fogadnia ezt. A sales irányában ez nem volt benne, igazából ezzel növeljük a fogyasztó védelmet összehasonlítva az előző irányelv. Between... Ambaszajt asszony kérdezte, hogy mi az egyensúlya között, hogy a csere és a javítás között változ, választhat a fogyasztó, miért van így, ez az értékesítés irányelvből származik, de vannak ennek korlátozó feltételei, például a lehetetlenség vagy az aránytalanság. Hogyha nem lehetséges cserélni a terméket, mert egyedi, akkor nem kérheti a cserét a fogyasztó, vagy hogyha aránytalan volna a költsége, akkor lehet kérni a a javítást. Az elnök közbeszól. Sajnos kifutottunk az időből, ebben az esetben befejezem, köszönöm a figyelmet. Köszönöm. A többi kérdésre írásban kérem, hogy válaszoljon. Elmondanám még egyszer, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy a fogyasztók javára dolgozunk, hogyha fogyasztói szervezetek aggályokat fogalmaznak meg számunkra. Kíváncsi vagyok, hogy az előadó hogyan jár el, és az árnyék előadók, de azért nehéz dolgunk van a fogyasztói szabályok változtatásában, olyankor, amikor azt mondjuk, hogy javítjuk a jogokat, közben a fogyasztói szervezetek aggodalmaskodnak. Köszönöm. A következő ülésünk május 23-án lesz. Három órakor kezdődik délután majd 24-én folytatódik. Köszönöm szépen. Thank you in particular, please, to our secretariat. Külön kérem a titkárs, köszönöm a titkárságnak, a fantasztikus tolmácsoknak a munkát, illetve a munkatársaimnak, hogy ilyen sokáig maradtak ma este viszontlátásra.